Thank you. Köszönöm szépen. A kollégákat arra szeretném emlékeztetni, hogy 23 kérdést válaszolt meg írásos formában a biztos jelölt. Pablo Zalba Bidegár következik a néppárti részéről. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos jelölt úr, két kérdésem lenne. Az egyik kérdés arra vonatkozik, hogy a KKV-k finanszírozását ön garantálni kívánja. Én szerintem ez egy fontos prioritás, és ehhez a tőkepiaci unióra van szükség. Ezzel kapcsolatban egy kicsit konkrétabb választ szeretnék kapni a célok, ütemtervek tekintetében. A második kérdésem pedig a TTIP-re vonatkozik, és a befektetési partnerségekre. Szerintem nagyon fontos az, hogy garantáljuk, hogy a pénzügyi szolgáltatásokról folyó tárgyalások megfelelőképpen zajlanak. Azt szeretném ezzel kapcsolatban megtudni, hogy vajon vannak-e tervei arra vonatkozólag, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Köszönöm a kérdést. Nos, ez két elég nagy kérdés, rövid időben nehéz lesz válaszolni a ttip kapcsolatban nagyon röviden. Igen, úgy gondolom, hogy igen, az együttműködés köztünk és az Egyesült Államok között azért fontos, hogy legyen egy kicsit több izomerőnk, és egy megfelelő keretbe foglaljuk mindezt. Ami pedig a pénzügyi piacokat illeti, a KKV-k szempontjából fontos ez a kérdés valóban, és a legfontosabb célunk az az, hogy a befektetők jó légkörben tudjanak befektetni, bizalmi légkör legyen az egész világon, ezzel kapcsolatban is ezt szeretnénk támogatni, és természetesen a tőke szabad áramlását is szeretnénk ösztönözni. Ehhez pedig a pénzügyi eszközök európai piacát kell megteremteni a kis és középvállalkozások finanszírozására, és egy egységes rendszerre van szükség a fizetésképtelenséggel, illetve fizetésképességgel kapcsolatos jogszabályokra vonatkozólag szintén jogharmonizációra van szükség. Ami a KKV-kat illeti, itt három gondolatot szeretnék elmondani, amit rögtön megtehetünk. Először is az LTIF javaslatot kellene minél hamarabb megalkotni. Ez a hosszú távú finanszírozására vonatkozik a KKV-knak, aztán fontos lenne megvizsgálni azt is, hogy milyen És aztán itt van a MIFIB 2, amely szintén konkrét módon járulhat hozzá a folyamathoz. Ahogyan már korábban is elmondtam, és az írásos válaszaimban is erre rávilágítottam, megvizsgáltam a problémákat, néhány példát is említettem ezekkel kapcsolatban, hogy hol vannak az igazi akadályok, ezeket kell lebontani, értsük meg a problémákat, bontsuk le az akadályokat, és egy hosszú távú tervet dolgozzunk ki. Köszönöm. Eliza Ferreira következik. Köszönöm szépen. Ön azt írja, hogy az Európai Bizottság nyilvánvalóan elmondta, hogy a Single Deposit Guarantee Scheme jó ö, megközelítés, ezt ö, röviden olvashatjuk a bizottság nyilatkozatában. Ön e- azonban azt is elmondta, hogy politikailag még nem érett az idő erre, és utána pedig azt is olvashatjuk, hogy ön alternatívákat fog majd kidolgozni 2019. júliusa után. Nos, hát a bizottságnak az a feladata a szerződés értelmében, hogy ne a javaslattételekre várjon a tagállamoktól, hanem ő maga a javaslattevő. Tehát ebből a szempontból nem tudom, hogy ön hogy fogja tudni betölteni az őre váró szerepet, akkor, amikor egy javaslatot 2019 előtt nem is akar napirendre tűzni. Köszönöm ezt a kérdést, és tudom, hogy ez önöknek mennyire fontos. Induljunk ki abból, hogy néhány hónappal ezelőtt a társjogalkotók azt ö, döntötték el, hogy nem alkotják meg ezt a közös ö, betétes garancia alapot, ami pedig az elveket illeti, a mögöttes elveket, és remélem, hogy ez érthető volt a válaszomból is. Én úgy gondolom, hogy ez egy logikus pillérje a bankuniónak. De és hogyha most tiszta lappal kezdünk, akkor azt hiszem, hogy ez lesz az irány. De nem így néz ki jelenleg a helyzet, mert volt már egy korábbi keret, amely most is életben van még, és elődöm úgy vélte, hogy a harmonizáció útját követi először. Ez is egy teljesen járható út a politikai helyzet fényében, és az ön kérdésére a válaszom, hogy úgy ö, érzem-e, hogy 2019-ig várni kell ezzel. Nos, hát ö, akkor, amikor ö, már megvannak a megfelelő keretek, és a politikai helyzet ö, is ezt lehetővé teszi, és a nemzeti betétgaranciák már léteznek, ez pedig ennek a szakbizottságnak köszönhetően is szép lassan kialakulóban van, akkor majd megvizsgáljuk a helyzetet, monitorozzuk a helyzetet, és ennek fényében akár 2019. júliusa előtt is megfontolhatunk más alternatívákat. De a jelenlegi helyzetben ez még nem aktuális, de az biztos, hogy nyitva állok előtt, hogy ezzel a szakbizottsággal is megvitassuk ezt a kérdést, és esetleg hamarabb lépjünk. Köszönöm. Köszönöm. A következő Keith Swinburne, konzervatív. Üdvözlöm, Lord Hill. Nagyon jó. Mi nem kértük vissza önt, a én frakció, mert szerintem kiválóan válaszolt az első fordulóban is. Ám, ha már kérdezek fel, két perc ugyan kevés, ám a menetrendjét illetően szeretnék tudni valami terveiről. Kérem, fejtse ki a KKV-kra vonatkozó ö, piacnövelési kategóriát. A MIFID áttekintésében is ezt próbáltuk megragadni. Ön a KKV-k növekedési market, a piacát hogyan kívánná hozzáférhetővé tenni a KKV-k és a fogyasztók számára egyaránt? Köszönöm, hogy kifejthetem álláspontomat. Mint mondottam, örömmel jövök el másodszor is, örömmel találkozom önökkel is. Nos, azt tekintve, hogy mit tehetünk konkrétan a KKV növekedési piac és címke fogalmában, mindenképpen szükség van arra, hogy intézkedéseket hozzunk a KKV segítésére, ez helyén való cél több oknál fogva is abszolút kulcsprioritás lesz számomra. Átfogó módon. Azt meg, hogy a pénz honnan jön, hogy banki finanszírozás, vagy alternatív finanszírozás, mindenképpen a CMU belül kell növelni a, a, a sokféleségét a forrásoknak. A MIFID 2-essel sokat dolgozott, úgyhogy ez jól tudja, hogy a KKV-k növekedési piacának fogalmát ez vezeti be, amely egy több oldalú kereskedelmi konstrukció részben, és ebben a helyzetben olyan rendszert vezetnénk be, amely a befektetéseket könnyíti meg. A delegált jogi aktusok keretében kell a részleteket meghatározni, tehát az, és aztán, hogy ezeket a részleteket hogyan építjük mi fel, nos ebben majd nagyon szívesen dolgozom együtt majd önnel és a többi szakértővel, hogyan lehet élettel feltölteni majd ezt a jogszabályt. Hát mindenképpen egyfelül egyensúlyt kell tartani a gazdaság számára is hasznot kell hozzon ez, és ahogy említettem korábban, arról is gondoskodni kell, hogy azok a KKV-k, amelyek megteszik az első lépést, és tőkét igyekeznek gyűjteni, az ő rájuk arányos terheket rójunk csak, és kevesebb kötelezettséget rójunk rájuk, például az auditált számvitel tekintetében. Tehát szerintem egészében ez a SME Growth Market hatalmas potenciál bír. Köszönöm szépen Gulár az Alder részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm Lord Hill, hogy visszajött hozzánk, Köszönöm szépen azt, hogy továbbra is válaszokat adott, és látjuk ebből, hogy komolyan veszi a kérdéseket. A 12-es és a 11-es kérdés közé helyezném el a mostani kérdésemet. Számunkra nagyon fontos. Hal? Nem, nem, el, előről elkezdem annyit mondtam, hogy Európa ereje a világban az egyik legfontosabb kérdés szerintem. Ön a 11-es és a 12-es kérdésekben egy kicsikét elté, egymásnak ellentmondó víziót fest le. Egyetérte tehát azzal, hogy harmonizáljuk a kínaiakkal, az amerikaiakkal, a G20-akon belüli munkában a szabályokat, és fontos lenne azt is látni, hogy ön mennyire áll készen arra, hogy az Európai Unió érdekeit védje hiszen objektíven nem vagyunk mindig ugyanazokban, ugyanabban a helyzetben, mint más országok. Nem biztos, hogy ugyanazokra a szabályokra is van szükség. Gondolok például a bankpiacra, ez szerintem eléggé veszélyes lenne. Tehát készen áll-e ön arra, hogy azt mondjuk, hogy másokkal együtt fogunk működni, de hogy ugyanakkor meg fogja védeni az európai specifikumokat, és másokkal olyan megoldásokat, a partnerekkel olyan megoldásokat találjunk közösen, amelyek mindenki számára elfogadhatóak. Thank you and uh, apologies for listening on the Köszönöm szépen. Elnézést. Rossz helyen hallgattam, egy kicsikét gyakoroltam a franciát. Nos, hát a specifikumokkal kapcsolatos kérdés helyén való. Nem kell, hogy azt érezzük, hogy teljes mértékben egyenlő feltételek mellett kell együttműködnünk a partnereikkel, de ugyanakkor azért kiegyensúlyozottságra kell törekedni. A tapasztalataim azt mutatják, hogy attól függ, hogy milyen a helyzet, nem akarjuk ugyanazokat a szabályokat mindenhol bevezetni. De ez természetesen lelassíthatja az egész folyamatot. Úgyhogy szerintem az ekvivalencia a legjobb út, és a kimeneti oldalt kell vizsgálni. Nem mindenképpen azonosak azonban a jogrendszerek Európában és máshol, de egyébként úgy a jogi háttér, mint a pénzügyi háttér nem azonos Európában és a világ más részeiben, de ugyanakkor fontos az is, hogy technikai értelme megvizsgáljuk azokat a szabályokat, amelyek a harmadik országokban életben vannak, és ezekben bíznunk kell. A válaszom tehát ezzel kapcsolatban az, hogy a legjobb nemzetközi kontextusban az ekvivalencia figyelembevétele, más jogrendek elképzelhető, hogy nagyon jó mechanizmusokat alkalmaznak, és ezt is figyelembe kell vennünk. Tehát szerintem ezt a megközelítést kell alkalmazni, a nemzetközi fórumokon. Remélem, hogy önök is egyetértenek azzal, hogy itt a kimeneti vagy az eredmény oldalt kell megvizsgálni ebből a szempontból. Mariza Matiás. Hill. Ehm, Köszönöm, Hill úr. Lord Hill. Válaszolt azokra a kérdésekre, amelyeket írásban elküldtünk ám úgy tűnik nem kívánt reflektálni arra a konkrét kérdésre, amely arra vonatkozik, kik az ön volt ügyfelei. Kértünk egy ilyen listát. Azt mondta, hogy már nem dolgozik ezeknek a cégeknek, nincs semmi kapcsolata ezekkel a vállalatokkal és ügyfelekkel, és bezárta, becsukta ezt, ezt a kaput, vagy, vagy legalábbis forgóajtón tovább ment. Ezzel kapcsolatban a következő kérdést szeretném feltenni önnek. Az Európai Parlament ugye eh, el kell higgye mindent, amit ön mond, névértéken, ám az átadhatóság tekintetében bizony nagyon-nagyon átadhatóan kell önnek feltárnia hátterét az Európai Parlament és az állampolgárok előtt. A transzparencia tehát fontos, és ha a parlament egy olyan biztos, biztos jelöltel szembesül, aki nem akarja elmondani, milyen vállalatokkal dolgozott korábban, akkor hogyan helyezhetjük belé a bizalmunkat? Először is az átláthatóság, vonatkozó megjegyzését illetően, meg azt illetően, hogyan kell működjek a parlamenttel és másokkal. Remélem, hogy a korábbi megbeszéléseink során is, az Ekonban is meg tudtam győzni önöket arról, hogy mennyire komolyan veszem ezeket a elveket, és többféle módja van persze mindennek az ülések anyagának publikus áttétele, az, hogy azok az testületek, amelyek eh, érintettek tájékozódhassanak, kötelező regisztrálása a, a lobby szervezeteknek is ide tartozik, ezt Juncker úr elnök is említette. Tehát több módja, módszere van annak, hogyan lehet erősíteni ezt a, az elvet. Ami engem illet konkrétan, is, ez az első része volt a kérdésének, egy pár dolgot el kell mondanom. Amikor a, a felsőház elnöke voltam, akkor én megszigorítottam a lobbizás szabályát a brit parlamentben. Aztán nem azért nem válaszoltam a kérdésre, mert nem tartottam tiszteletben önöket, pusztán azt a, arra a tényre utaltam ezzel, hogy ezek a vállalatok, némelyikkel 25 éve voltam kapcsolatban, azóta új tulajdonosok van, nem tudom, mi történt velük. Így aztán az alap válaszom arra a kérdésre, hogy kinek dolgoztam korábban, vagy kivel dolgoztam, ami egy méltányos kérdés, Nos, erre azt vállalom, hogy teljes mértékben megszüntettem munkakapcsolatomat bármely vállalattal, majdnem 5 évvel ezelőtt, 4 és fél éve. Semmilyen kapcsolatom nincs ilyen vállalatokkal, semmilyen szakmai kapcsolatom nincs azokkal a vállalatokkal, amelyekkel korábban dolgoztam, az elmúlt öt évben semmiért nem tettem, semmiféle lobby tevékenységet nem folytattam egyetlen európai intézményben sem. Én értelemben az a kérdés, hogy bármilyen vágyam, vagy, vagy hogy, vagy valami indítatásom volna arra, hogy, hogy kapcsolatot keresek a váltókkal, azt kell mondjam, hogy nincs ilyen jogi és erkölcsi, személyes kötelezettségvállalásomat rendkívül komolyan veszem, ez szerint fogok eljárni. Next speaker is Sven Giggold. Sven Giggold a következő hozzá szóló a zöldek koordinátora. Lord. először is el kell mondjam, hogy körültekintően hallgattam azt a mesét, amit 2019-ről mesélt nekünk, és nagyon hiteles hangon mondta el ezt a mesét, és a, a kreativitás alá, hangoztatása is fontos. Vagy gyerekek számára biztos nagyon szórakoztató lett volna ez a mese. Ám az én szempontomból szerintem nem látja be, hogy itt a bizalom kérdésével kell foglalkoznunk. A kérdés azon forog, áll vagy bukik, hogy ön, az ön hátterével, az, azzal, ahogy az ön jelölését támogatták egyesek, bizony nem kelt igazi bizalmat. Tekintettel azokra a vállalatokra, amelyekkel dolgozott, nos ez ezt a bizalmatlanságot erősíti hajlandó legalább néhány példát adni azokra a váltok, néhány nevet hát megnevezve, akiknek lobby tevékenységet folytatott, ez megtörné ezt a, hát ezt a hitelességi válságot, és talán másképp, más fényt vetne az ön munkájára. Sajnálom, hogy a, a bizalom ügyében ilyen kétséget fogalmaz meg. Én többször beszéltem önnel négy szem közt, és a lehető őszintében igyekeztem eloszlatni a kételjeit. Írásos válaszomban utaltam azokra a vállalatokra, amelyekkel a, a Quilla, a volt vállalatom dolgozott. Annak idején ezek az adatok elérhetőek, online mindenki megnézheti ezeket. Tehát ezeket világosan kifejtettem önnek is már. A vállalatunk, akkori vállalatunk pénzügyi szolgáltatás oldalával én nem igen foglalkoztam akkoriban. Az a lobby, amit ön lobbydásnak nevez, a közügyek vetülete a vállalatnak meg egy viszonylag kicsi hányada volt. Alapvetően egy PR cég volt ez. Tehát az a benyomás, amelyet keltenek azzal, hogy én nagyvállalatok zsebében, pénzügyi szolgáltató nagyvállalatok zsebében lettem volna, ugye beszéltek itt a forgóajtóról, mint, mint szinonimáról egyszerűen nem helytálló. Majdnem öt éve elhagytam ezt a vállalatot, hogy közhivatalt vállaljak. Életemnek az a szakasza, ami egyébként, egyébként büszke vagyok, mert sikeres vállalatban dolgoztam, embereket alkalmazhattam, és tisztességesen viselkedtem azt hiszem végig, ezt magam mögött hagytam, nem vágyom, nem kívánok visszamenni arra a pályára, és amikor miniszter lettem, akkor a közszolgálatára esküdtem fel, az oktatás területén, most pedig Európa területén. Tehát ez egy semmit olyat nem teszek, amely ennek a hivatalnak, ennek a bizottságnak a jó hírnevét, vagy az Európai Unió jó hírnevét ö, rossz ö, hírbe keverné. Semmilyet nem teszek, ez egy vörös vonal számomra és meg, mindenre arra törekszek, hogy megőrizzem a méltóságát ennek a hivatalnak a saját eszközeimmel. Köszönöm, Stephen Wolf. Lord Hill, in your opening statement as uh, Sven... Hill uh, úr, egy rózsaszín képet festett Európáról a bevezetőjében. Lord és e, európai biztos jelölt, de emellett Nostradamuszá is vált, hiszen azt mondja, hogy jó, e, jó formában lesz a gazdaság, és e, elmondta a bevezetőjében azt is, hogy 28 tagállam uniója marad az EU, ide fog tartozni az Egyesült Királyság, ezzel azt mondja, hogy nem lesz népszavazás, illetve hogyha lesz, akkor azt jósolja, hogy azt fogják szavazni, hogy maradjanak Európában. Azt javaslom, azt mondom, hogy ez a varázsgömb, ez a kristálygömb nem lát ö, homályosan. Kérdés, meg tudja jósolni, hogy megszavazza ez a szakbizottság önt? Válasz. Nos, biztos vagyok abban, hogy racionális döntést hoznak majd arról, hogy velem mi a szándékuk. Ennyit jósolhatok. Azt mondtam, Mondtam, amit mondtam a 28 tagállamról 2019-ben, mert ez a, ez a reményem, ez a hitem. Először is, hogy lesz népszavazás. Valószínűleg ezt ön is szeretné, bár természetesen az otthoni politikában próbálja ennek az esélyét csökkenteni. Lesz népszavazás, és ennek fényében lesznek majd reformról szóló eszmecserék, és így tovább. A brit állampolgároknak egyértelmű lehetőségük lesz arra, hogy döntsenek, és már régóta úgy érzem, hogy egy megerősített, megreformált Európai Unióról dönthetnek majd a brit állampolgárok, és ebben az esetben úgy döntenek, hogy az Európai Unión belül maradjanak. Ezért festettem ilyen képet 2019-ről, mert azt, ér, azt gondolom, hogy ha eljön a népszavazás ideje, akkor a britek úgy fogják érezni, hogy az EU tagság alternatívája, amiről ugye már nagyon sokat hallottunk, beszéltünk az álmokról, a tündérmesékről, egy egységes piachoz való hozzáférés Nagy-Britannia számára egyébként nem lenne lehetőség. Tehát azt gondolom, hogy az állampolgárok, az üzleti vállalkozások, legyenek azok kicsik vagy nagyok, ezeknek a megélhetése attól függ, hogy az Európai Unión belül maradjanak, és egy egységes piacon belül, és ebben az esetben úgy fognak dönteni, hogy benne maradjanak az Európai Unióban. Köszönöm. Bernard Monó. Oui, monsieur Hill. Hill úr. A 2019-es Boldog Európa azért szerintem majd egy álom marad, mert a szisztemikus kockázatok szempontokat nem veszik figyelembe. Az ön véleménye szerint a következő három hónap során intézkedéseket kell hoznia az értékpapírosítás miatt. A CDS rendszerben 2008 óta a világméretű pénzügyi válság miatt gondolkodunk, Ön is elmondta, hogy 13%-a a GNI-nak erre a területre kell, hogy összpontosítson 2020-ig. Mit tesz majd ön a spekuláció megfékezésére, és milyen szankciókat kíván kidolgozni Európai Uniós szinten az ellenőrzési kötelezettségek betartatása érdekében? Elnézést, sajnálom, hogy ön is úgy érzi, hogy amikor pozitívan vizionálok, akkor az ön szerint is csak tündérmese. Én szerintem mindent meg kell tennünk ennek a, a szenáriónak a beteljesülése érdekében, és szerintem meg is valósítható egyébként, ami pedig az értékpapírosítást illeti. Most ezzel kapcsolatban a cél az, hogy találjuk meg azt, hogy hogyan tudunk különbséget tenni a kockázat, illetve a magas minőségű értékpapírosítás között. Természetesen senki sem akar visszatérni ahhoz a rendszerhez, ahhozokhoz a kockázatokhoz, amelyek a problémákhoz vezettek korábban. Ugyanakkor azonban egyre inkább konszenzus alakul ki azzal kapcsolatban, hogy ha biztonságos értékpapírosítás igenis és helyes lehet, ez a parlament is februárban azt kérte, hogy definiáljuk a magas minőségű értékpapírokat és hogy ennek valamilyen jogi keretet teremtsünk, rendezzük a helyzetet. Egy átlát, átlátható és egyszerű rendszert kell kidolgozni, amelyben az értékek érvényesülnek. A Solvency 2, illetve a fizetőképesség, a magas minőségű értékpapírosítás azok a célok, amelyeket különböző eszközökön keresztül meg kell valósítanunk. Legyünk optimisták, de ne legyünk túlság, ne kockáztassunk túl sokat, és ne gondoljuk azt, hogy nem vagyunk képesek arra, hogy a gazdaságba vissza tudjuk hozni a befektetők bizalmát. Köszönöm. Fulvio Martusello következik. Köszönöm szépen. Nem fogom megköszönni önnek azt, hogy itt van. Ugyanis azért van itt, mert a múltkor nem volt túl meggyőző. A múlt héten azt kérdeztem, hogy a stressztesztekről mi a véleménye az Európai Bankhatóság által, illetve a az eredmények közétételével kapcsolatban és az anticipációk kapcsán. Világos az is, hogy Enria elnök kimondta azt, hogy egyes bankok nem fogják kibírni a stressztesztet, és tulajdonképpen bukása vagy csődre vannak ítélve. Ezen anticipációkkal kapcsolatban tettem fel egy kérdést, és hogy ön szerint helyese az, hogyha ilyen típusú hírekkel rémizgetjük a piacot. Ön egy mérsékelt euroszkeptikus, legalábbis a brit sajtó, sajtó szerint, most pedig meggyőződéses európéjárként nyilatkozik. Mi ö, vezette oda, hogy ilyen nagy párfordulás következzen be a véleményében? Hát az első kérdése, illetve másik kérdése válaszolnék először. Már megtanultam az évek során azt, hogy az, hogy hogyan festenek le embereket, főként az egyébként nagyon komoly háttérrel jelle, rendelkező és igen véres történeteket kedvelő brit sajtóban festenek le embereket, az nem biztos, hogy egybe esik a valósággal. Én azért vagyok itt, mert szeretném ezt a munkát jól elvégezni, úgy, ahogyan azt legjobb tudásom szerint meg tudom tenni. Most pedig következik a fontosabb kérdés, a stressztesztekre vonatkozólag. Ez egy kemény teszt, direkt van ez így kitalálva, a módszertant is több stressz teszt után egyre keményebbé alakítottuk, és a piac nagyon pozitívan reagált erre, a nagy befektetők pedig bíznak ebben a gyakorlatban. Hogyha én most azon spekulálnék, hogy milyen eredményeket fog hozni ez a teszt, az nem lenne tisztességes, hiszen itt október második felében jönnek majd az eredmények, úgyhogy nem szeretnék ezzel kapcsolatban ö, most reagálni, és szeretném azt javasolni, hogy mások se beszéljenek most még erről. Beszéljünk erről akkor, amikor már az eredmények ö, itt lesznek, és ö, mindenki számára hozzáférhetőek. Az biztos viszont, hogy a bankok több mint 3 trillió euróval növelték tőkéjüket, és e, ez az anticipációnak is köszönhető. Tehát világos az, hogy a bankok e, ezt komolyan veszik. Természetesen nem kell elégedetnek lennünk, és attól függően, hogy mi fog történni, Margarétével együtt fogunk működni annak érdekében, hogy minden intézkedés betartsa az Európai Uniós vonatkozó jogszabályokat, rá, beleértve akár az állami támogatásokra vonatkozó részt is. Minden esetre egyelőre ne spekuláljunk előre. Köszönöm, Pervans Beres. Köszönöm szépen. Hill úr. Ön nagyon jó humorérzékkel rendelkezik. A válaszaiban az értékpapírosítással kapcsolatban azt írja, hogy the door should remain instrument. Mit jelent ez? Ön úgy gondolja, hogy szét lehet választani a jó magot a rossztól, és hogy a értékpapírosítást újra meg lehet kezdeni, és ugyanakkor majd nem, fogjuk, nem fogunk beleesni ugyanazokba a hibákba, amelyek egyébként ebbe az igen kemény válságba belesodortak bennünket, és a spekuláció, valamint a buborékok kockázata majd nem áll fenn, hogyan fogja tudni megmondani, hogy hol húzódik a határ a jó és a rossz értékpapírok között? Nos, először is azt kell, hogy mondjam, hogy nem mondhatnám, hogy a kezemben van az aranyszabály, hiszen egy összetett területről van szó, és úgy érzem, hogy jó pár döntést kell hoznunk, méghozzá közösen, például akkor, amikor a Szolvencia 2 keretében megnézzük a delegált aktusokat, vagy esetleg a likviditási szabályokat, tehát közösen kell ezeket végigfésülni, és a végén döntése, döntést hozni. Az elv, ami ugye eltér az aranyszabálytól, ezt felismerem, az elv az, hogy egy biztonságos értékpapírosítási piac kulcsa az egyszerűség, az átláthatóság, az érdekek nyilvántartása. Látni kell, hogy milyen eszközökről van szó, és ezek milyen csomagban vannak, tehát hogy ne legyenek olyan csom- bonyolult helyzetek, mint a múltban. Átláthatóságra van szükség annak érdekében, hogy a beruházók a nyilvános információkhoz hozzájuthassanak, és megfelelően becsülhessék meg a hiteligényeket, illetve oda kell figyelni arra, hogy ezek a termékek megfelelően érvényesüljenek a piacon, és továbbra is az legyen a cél, hogy ezek a termékek továbbra is biztonságosak maradjanak. Ezek lehetnének az irányadó elvek, és ehhez szükséges az, hogy közösen végig gondoljuk ezeket a dolgokat. Szerintem magas, a magas szintű értékpapírosítást erre a három alapelvre kell építeni, és itt szabályozásra van szükség. Az első prioritás számomra az lesz, hogyha megszavaznak, hogy ennek az előkészítő, előkészítő munkálatait elvégezzük, megnézzük, hogy egy ilyen kezdeményezésnek milyen hatása, eredménye lehet. Köszönöm. Danuta Hubner következik a néppártól. Köszönöm szépen, elnök úr. Lord Hill, ön egy olyan iparágnak lesz a vezetője, amely rendkívül dinamikus, és tudjuk, hogy a pénzügyi szektorban hihetetlen, hihetetlen gyorsan változnak a dolgok, és gyorsabban, mint ahogy a szabályokat ki lehet alakítani. Természetesen ki akarja aknázni a delegált aktás, aktusokban rejlő lehetőségeket, erre többször utalt, a helyet, hogy további két évet arra szánna, hogy módosítaná a rendeletet. Ehhez azonban jó, bizo- jó kapcsolatra van szükség, bizalomra a bizottság és a parlament között. Mi pedig úgy érezzük, hogy a bizottság néha vonakodik attól, hogy az Európai Parlament véleményét figyelembe vegye, amely ugye a delegált aktusokkal foglalkozik, és gondolok itt az SRM-re. Nos, nem tudom, hogy hogyan lehet ennek a kihívásnak megfelelni, mi a véleménye, hogyan lehetne az Európai Parlament jogos aggájait valóban érvényesíteni az Európai Bizottságban, hogyan lehet megfelelő megoldásokat találni időben, felesleges késedelem nélkül. Válasz. Nos, először is, ami az elvet érinti, tehát a kérdés mögött húzódó elveket egyetértek önnel. Egy olyan iparágról van szó, amely dinamikusan fejlődik, és Ahogyan ön mondta, lépést kell tartani a fejleményekkel. A delegált aktusok ennek megfelelő módját biztosítják, hiszen így gyorsabban mozdulhatunk az első szintű jogszabályok alapján, és egy rugalmasabb szabályozási keretet hozhatunk létre, amelyet aztán ki lehet igazítani könnyen könnyebben, mint a rendeletekkel és az irányelvekkel. Egyetértek önnel, a parlamentnek rendkívül fontos a szerepe, pontosan azért, illetve részben azért, mert az első szintű jogszabály, hoz tartozik a parlament, a második szinthez pedig a bizottság, tehát társjogalkotóként a parlament rendkívül fontos, és ugye ellene szavazhat a második szintű szabályozásnak. Ez azt is jelenti, hogy a parlamentet ugye mindenképp be kell vonni ebbe a folyamatba. Az együttműködés szellemében fogok önökkel együtt dolgozni. Úgy hiszem és úgy tudom, hogy Bárnyi úr is ezt tette, én is ennek fényében fogok eljárni. Ezt vállalhatom. Általánosságban véve pedig azt mondhatom, hogy egy ilyen gyorsan fejlődő területen oda kell figyelni a, a fejleményekre, rendszeres párbeszédre van szükség, nyitott kommunikációs csatornákra, és ebben a szellemiségben kívánom megközelíteni az előttem álló feladatot. Now I give the floor to Renato Soru, S&D Group. Renato Soru, S&D. Hillur, szó fogok beszélni. Ön 2019-ig tartó időszakról beszélt, és egy egységes tőkepiacról beszélt eddig, kell ezt megvalósítani, amely a reál gazdasághoz és az emberek elvárásaihoz igazodik. Ugyanakkor a tőkepiacokról is beszél, amely a kockázatok kapcsán egészen érdekes módon a következő hetek során az Európai Parlamentnek a Security Financial Transactionről kell majd beszélnie, hiszen ez egy átlátható piacák kell, hogy váljon. 55 trillió euróról van szó. Ez nagyobb, mint az amerikai teljes piac, és hétszer akkora, mint az egész kínai piac itt most csak átláthatóságról van szó, vagy esetleg korlátokat is be kellene vezetni annak érdekében, hogy a következő pénzügyi válságokat megakadályozzuk, mert túl nagy és túl kockázatos pénzügyi rendszert hoztunk létre. Well, I think uh, the key... Válasz. Az ön kérdése az átláthatóságra vonatkozik, és ezzel teljes mértékben egyetértek valóban szükséges különböző aspektusaiban a pénzügyi rendelet felülvizsgálatának. Ezt várják tőlünk az emberek, az állampolgárok, hogy tudják, hogy mit vásárolnak, legyen az akár jelzáloghitel, vagy, vagy biztosítási kötvény, hol vannak a rejtett költségek, és így tovább. Átláthatás, átláthatóságra van szükség a befektetési piacokon is. Ez egyébként vonatkozik az értékpapírosításra is, amelyről Beresz asszony beszélt korábban. Átláthatóságra van szükség ezen kívül még mindenhol, amikor a kis és középvállalkozásokról beszélünk, az befektetésekről, a befektetőknek információkra van szükségük, de ezeket az info, ezekkel az információkkal jelenleg nem rendelkeznek, és a piac igen fragmentált. Úgyhogy az, amiről ön beszél, az átláthatóság, valóban az egyik vezélő elvünk kell, hogy legyen. Az összes lépésünk során, akár felügyeletről van szó, akár felülvizsgálattal, vagy befektetésekkel, vagy fogyasztóvédelemről legyen szó. Köszönöm. Következő. Ott már Karász. Hill. Hill úr, üdvözlöm. Szeretnék visszatérni a nyitó nyilatkozatára én is, és egy világos kérdésem is volna. Nagyon színes képeket festett le. Ám kérdésem az, mi az a három legfőbb prioritást élvező projekt az ön számára, amely révén ez a kép valóságá válhat, és a három konkrét prioritásból mi az első megcélzott intézkedése, és hol látja a leggyengébb pontokat a jelenlegi rendszerben, illetve helyzetben. Well, it's um, always hard. Nagyon nehéz hármat kiválasztani, mert a nyílt nyilatkozatomban ötöt választottam ki. Ebből a három szerintem egyrészt a, a stabil belső inherens stabilitási szempontjából is, meg a lépések szempontjából is a legfontosabb a, a bankuniót alátámasztó munka véghezvitele, és van ezzel kapcsolatos azonnali tennivalónk is, és ezen már folyik is a munka. A második számomra a tőkepiaci unió volna, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket illetően már beszéltem azokról a dolgokról, amelyekre azonnal lehetne előrelépni, az LTIF, a KKV növekedési piacok, aztán a magánbefektetések elősegítése, a bizottság ezen is munkálkodik már, ez van a második területem, tehát a harmadik prioritást élvező terület pedig inkább egyfajta horizontális intézkedés, melynek a tárgya a KKV-k volna, mert úgy gondolom, hogyha eh, egy széleskörű intézkedés csomagot tudunk bevezetni, és ezek révén koncentrálni tudjuk az erőfeszítésünket. És talán ez, ez a gondolat áll az ön kérdésem mögött, hogy, hogy a fókuszált megközelítés, a hangsúlyok elhelyezése létfontosságú. Bármely szervezet, kormány, vállalat, ahol dolgoztam, nagyon sok mindent lehet csinálni egy szervezetben, ám akkor lehetünk sikeresek, hogyha ezek közül koncentráltan hangsúlyozunk néhányat. Számomra a harmadik fontos célcsoport az lehet, hogy azok az intézkedések, amelyeket a KKV-k érdekében tudom meghozni. Most Szampó Terhó a konzervatív frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük Lord Hill a szakbizottságunk előtt megint. Korábban az a konzervatív kérdés, amelyre már válaszolt, a harmadik országok való megfelelést az, Amerik- az USA kapcsolatok körében Lát-e más kihívásokat, globális kihívásokat más államokkal kapcsolatban, az amerikai és államokon kívül? Úgy gondolom, hogy az ön kérdése mögötti, vagy a hátterében álló gondolat sokszor úgy tűnik, hogy az EU-USA kapcsolatokra koncentrálunk, és helyén valóan emlékeztet bennünket arra, hogy vannak bizony létfontosságú érdekek, más országokkal való kapcsolataiban is az EU-nak. Valóban folyamatosan gondolkozunk el a leggyorsabban növő tagjaival a világnak, ázsiai központokkal, mint Hongkong és Szingapúr, és a globális kihívások vizsgálata során azon kell dolgoznunk, hogy a világgazdaságnak azon a rész azok a részei, amelyek gyorsan növekednek és növ, fejlődnek, ezekkel is megfelelő kapcsolatokat teremtsünk és ápoljunk. Ahogy Gulár asszony kérdésre válaszol mondhatom, erős harmadik ország szabályok érvényesülnek az EU pénzügyi rendszerei és a fogyasztók érdekei megfelelő figyelmet kapjanak a koordinált szabályozási reformok révén, és a területen kívül megközelítés tárgyában azt kell biztosítani, hogy a széleskörű eredményei mások szabályainak olyanok legyenek, mint a mieink, ezeket ezzel tudjuk a jól működő globális piacokat ösztönözni, azt is garantálni, hogy a globális szabályozási reform ne veszítsen a lendületéből, az inkonzisztens vagy mozaikszerű megközelítése, illetve végrehajtása a reformnak nem lenne jó, hiszen ez a szabályozási válogatást, arbitrást tenni lehetővé a szereplők számára, és fontos, hogy ezekkel a felemelkedő piacokkal erősítsük a kapcsolatainkat. Tehát én a rangsort úgy állítanám fel, a kapcsolatteremtés révén a G20-ak és az FSB körében, és a különféle ekvivalencia folyamatokat felgyorsítanám, amelyek már most is egyébként folyamatban vannak. Kifejteném ezek előrevitelét az önök szakbizottsága előtt, nagyon fontos terület, ezt köszönöm a kérdést. Korafan Növenhajzen Alde. Thank you, Mr. Chair. Um, Commissioner Köszönöm. Hír biztos előtt úr. Itt vagyok. Köszönöm az írásos válaszokat, a tőkepiaci unióval kapcsolatos válaszait. Igen, részletesek ezek. Például kifejti, hogy bizonyos korlátait már most is ismerjük az integrált tőkepiacnak. Erről szeretnénk többet hallani, mert azt is mondja, hogy a korai cselekvéssel vonatkozó prioritásaim az, hogy azokat a gátokat bontsuk le először, amelyek világosak, érzékelhetőek és amelyekre készen álló megoldások vannak. Három témát jelentett meg a magas szint minőségű szekurizációra vonatkozó sztenderdek, aztán közös sztenderdek a határon átnyúló hitelinformációk kkv számára és az európai piac a magánbefektetők számára. Ez nagyon ígéretesen hangzik, ám a fő kérdésem az most, mi az ön definíciója a korai cselekvés tárgyában? Tehát, mikor várhatunk igazi javaslatokat ezekben a konkrét ügyekben? A brit politikában gyakran mondjuk, hogy ha valamit várunk, ha majd tavasszal jön, vagy a nyár folyamán várható, vagy az ősz, az év vége felé várható, szóval ilyeneket mondanak a brit politikában, talán máshol is. Na most ezt én nem fogom mondani, több oknál fogva sem, mert rendkívül fontos, hogy a lehető hamar, leghamarabb beinduljunk, mert az egyik fő kihívás, amelyet amelyet kezelnünk kell, hogyan tudunk lend, lendületbe hozni a dolgokat, és mind a 28 tagállam számára én meg világosra tenni a kihívást, hogy mindannyian egyszerre mozduljunk, és vállaljuk közös részünket ebben. Tehát én egy gyors sávra tenném ezeket a témákat. Múlt héten mondtam azt, amit talán, talán kicsit túlóvatosnak vagy lassúnak tartották magyarázatomat, Szerintem észszerű ugyanakkor megfelelő gazdasági elemzéseket végezni, hatáselemzéseket, arról, hogy mik a problémák, mik a akadályok, hogyan lehet ezeket lebontani. Ezt a munkát mindenképp el kell kezdeni, méghozzá mielőbb, első napon ezzel kezdeném, ha megerősítenek. És aztán ennek visszajelzése alapján a jövő évben kidolgoznék gondolatokat, javaslatokat, konzultáció után egy részletes cselekvési tervet dolgoznék ki, és aztán azt elindítanám. Tehát a, a, már vannak azért dolgok, amelyek mozgásban vannak, az LTIF, a KKV növekedési piacok, vagy az jelentés, amiről most beszéltem az imént, a magánbefektetések. Ez már most is megy, mozgásban van, ezt kell felgyorsítanunk, és gyorsítani. Méghozzá azonnal, ahogy csak lehet elkezdeni. Tehát van egyfajta sürgőségérzetem, szerintem ezt remélem mindenki átérzi, mert elég hamar indul az óra. Péter Zimon, sd Group. Péter Zimon, szocialista. Tisztelt Hill biztos úr, az eddigi válaszaiban különös hangsúlyt fektet a fenntartható növekedés és a hosszú távú vállalatfinanszírozás mellett. A bizottság egy nyilatkozata erről már megjelent, ennek egyik aspektusáról azonban eddig nem szólt. Az EU takarékbetét vagy könyv létrehozása, amely biztonságot jelent a megtakarítók számára, és kamatlábakat határozna meg, és ez a befektetési beruházásokat ö, irányozna elé. Ez sokan úgy félnek, attól félnek, hogy a hagyományos bankágazatot veszélyeztetné, vagy akár a hitelkihelyezéseket a KKV-k számára. Ön hogyan látja az EU, úgymond EU takarékbetétkönyv gondolatát? Továbbvinni is elbárni ez gondolata. Egy Másik kérdésem az administratív terheket illeti a pénzügyi szabályozásban. Ön azt mondta, hogy a kkv és a kiszereplők terhei csökkenteni kell a bürokrácia területén. A legutóbbi ciklusban azonban a bizottság egyes helyeken emlékeztetett arra, hogy vannak különbségek a kis és nagy bankok között, és az AKB eh, részéről való közvetlen felügyelet másképp alakulna ezek körében. Ön miképpen látja mindezt? Eh, Nos, először is Ami a különböző méretű bankokat, illetve különböző méretű intézményekkel kapcsolatos bánásmódot illeti, nos szerintem rendkívül fontos az, hogy észszerű legyen a különbségtétel, tehát amikor arról beszélünk, hogy az értékpapírosítást megpróbáljuk előre mozdítani magas szintű értékpapírosítással, vagy a KKV-k szabályozási terheivel, foglalkozunk, vagy azt mondjuk, hogy nem kell egy olyan megoldás, ami mindenkire érvényes, vagy amikor olyan, olyan lépésekről beszélünk, amelyek a bankrendszert biztosá, biztonságosabbá tehetik, akkor valóban figyelembe kell vennünk a különböző körülményeket, illetve a különböző intézmények eltérő méretét. Mindemellett, ami a különböző bankok hozzájárulását illeti, gondolok itt mondjuk egy szanálási alapra, vagy más területekre. Nos, ez minden bank érdekét szolgálja, tehát minden banktól elvárható valamilyen hozzájárulás. Simon úr, amit a differenciálásról elmondott, egyetértek, intelligensen kell alkalmazni a különbségtételt minden területen, ez pedig nem azt jelenti, hogy a szabályozási kockázatokat szeszélyesen kezeljük, nem. Bíznunk kell abban, hogy intelligensen közelítjük meg a különböző kockázatszinteket. Tehát ami az első kérdését illeti, a válaszom az lenne, hogy a tőkepiaci unió keretében levő opciók figyelembevételével nyitottan állnék ehhez a kérdéshez. És ugye ön nagyon jól ismeri ezt a területet, örülnék a lehetőségnek, hogy erről beszélhessünk, megnéznénk, hogy milyen potenciális nehézségekkel kell számolnunk. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt kollégák, mindenkit arra kérek, hogy az egyperces határidőt tartsák be a kérdés feltevésekor, mert időben le kell zárnunk az ülést. Brian Hayes következik. Üdvözlöm a szakbizottságunknál. Úgy tűnik, hogy a kollégáim eh, elég nehezen tekintenek az ön varázsgömbjébe, és nehezen látják azt a képet, amikor 2019-ben az Egyesült Királyság még mindig az Európai Unióhoz tartozik. Hát nagyon, nagyon jó ezt hallani egy senior politikustól, mert a nagy többség Európában azt szeretné, hogy Nagy-Britannia integráns része maradjon az EU-nak. Mindennek a fényében fölismerje azt, hogy bizonyos eurózóna országok között megvan az az aggály, hogy mivel ön brit biztos, nem eurózónához tartozik az országa, az eurozóna további integrációjának tekintetében esetleg ez bökkenőt jelenthet, esetleg ez probléma lehet, elmondaná, hogy hogyan fog ezzel a problémával megbírkozni, és az eurózóna országainak további integrációját hogyan fogja segíteni. Válasz. Nos, egy-két megjegyzést tennék ezzel kapcsolatban. Először is a különböző helyzetek megítélése az eurozóna tagok és eurozónán kívüli tagok helyzetének megértése egy nagyon fontos feladat, különösen a bankunió fényében. Ezt komolyan venném. Mise Bárnyénak is ezt kellett tennie, a távcső másik végén ugye egy, egy e, eurozóna országot képviselve, ott az eurozónán kívüli országoknak voltak aggájaik. Én úgy érzem, hogy az elmúlt öt esztendő nagyon jól mutatja, hogy lehetséges ezeket megfelelően végezni. Ami pedig az eurozónát illeti, és az ezzel kapcsolatos véleményemet, azt hiszem, hogy az előző öt év egyértelműen megmutatta, hogy a válság előtti integrációs szint nem volt kellő mértékű, és az eurozóna projekt nem volt teljes azt hiszem, hogy nagyon rövid idő alatt hihetetlen erőlelépés történt. A, gondolok itt a hatos csomagra, a kettes csomagra, tehát az eurozóna szabályozására, illetve a bankunióra, ami ugye hozzám tartozna. Arra kell összpontosanunk, hogy ezek a szabályok működjenek, és meg kell nézni, hogy lehet-e javítani őket, vagy esetleg kiegészíteni bizonyos esetekben, hiszen elképzelhető, hogy az eurozóna hosszú távú stabilizálása további integrációt van maga után, tehát azt hiszem, hogy a válaszom az lenne a kérdésére, hogy amennyiben bizonyíték van arra, hogy további integrációra van szükség az általam irányított területeken, akkor erre vonatkozóan javaslatot tennék, és azt hiszem, hogy helyes azt mondani, hogy ha nem kristálygömbbe tekintettem, illetve nem a jövőbe a kristálygömbömbe, hanem a múltba, mondjuk 2012-re. Nos, akkor bizonyára nagyon sok segítségre lett volna szükségem önöktől, de akkor a bankunió mellett tettem volna le a voksom, illetve azon lépések mellett, amit az Európai Bizottság hozott. Köszönöm. Még egy égász következik a GUE részéről. Három kérdésem van. Kanadával és az Egyesült Államokkal való szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban nem gondolja-e azt, hogy a problémák nem vezetnek-e majd a szuverén adósság problémájának tovább gyűrűzéséhez. Második kérdésem, a bankok egyre több hitelt vesznek fel, vettek volna föl, de ezt megakadályozza a mostani jogszabály. Vannak azonban olyan bíróságok, amelyek úgy gondolják az Unióban, hogy ezeknek a hitelszerződésnek a kifizetése meg kell, hogy történjen minél hamarabb, és az bankunióval kapcsolatban pedig a spekulatív tevékenységek és a rendes tevékenység különválasztása ezzel ön egyetérte, vagy pedig inkább Bárné úrral ért egyet, aki inkább Likánenhez képest egy közbűső megoldást javasol? I'm, I'm afraid I, I didn't get the last... Én azt hiszem nem hallottam a harmadik kérdést. De talán ezt majd uh, még később is megvitathatjuk. Megengedi, elnök úr? Sorry, could you, could you rephrase the question? Esetleg újra elmondaná a kérdést? Igen. A bank bankok szétválasztásával kapcsolatban ön teljesen külön akarja elválasztani a spekulatív tevékenységet a rendes tevékenységtől, vagy pedig inkább egy köztes megoldást javasol, olyat, amelyet Barnier javasolt, ahol igazából csak bizonyos fajta tevékenységeket kellene kivenni ebből a körből, és a nagy bankoknak megengedni azt, hogy a spekulatív jellegű tevékenységeket is folytassák. Az utolsó kérdéssel kapcsolatban alkalmam nyílott megvizsgálni a jelenlegi javaslatot, amelyet a bank, tehát ez, ezzel a megközelítéssel kapcsolatban javasoltak, ez a too big to fail, túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen, elvet követi. A következő lépések inkább a felügyeletet nézték, de a túl nagy, túl bonyolult bankok esetében tovább kell mennünk ennél a megközelítésnél, legalábbis eddig én így tapasztaltam, és egyenlőre ezt a kiegyensúlyozott megoldást javaslom, amelyet Bárni úr is közzétett. Erről még természetesen sok vitát kell nyitnunk, és önök úgy gondolják esetleg, hogy ez nem túl, nem megy eléggé messzire, mások meg úgy gondolják, hogy ez túl messzire megy. Tehát itt egy racionális megoldásra van szükség, és az biztos, hogy ezt a munkát folytatni kell még a too big to fail-re vonatkozó pénzintézetek, bankintézetek esetében. Legyünk nyitottak erre a kérdésre, és nemzetközi szinten is próbáljuk megtenni valamit ezzel a problémával. Az első kérdés, amely a TTIP-re vonatkozott, illetve az ISDS-re, ön is elmondta, Cecilia Malmström az, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, és tudom, hogy ő a meghallgatásán azt mondta, hogy jelenleg túl korai még a helyzet ahhoz, hogy az ISDS-ről beszéljünk, hogy ezt a TTIP-be bevesszük-e, vagy sem. Tehát ezzel kapcsolatban még folynak a viták. Minden esetre az én véleményem az az, hogy ha lesz ISDS, akkor fontos, hogy EU-Kanada tárgyalásokban ezt megfelelőképpen érvényesítsük. De természetesen önnel, önnel majd szívesen folytatom ezt a vitát. Elnök, köszönöm. Molly Scott Cato, zöldek. A uh, last session, I must say that I still do have some... Legutóbbi ülés óta azért vannak némi kételjeim még az EU-hoz való hozzáállását illetően, ám leginkább a függetlensége aggaszt. Még támogatók hozzászólások is, akik azt mondják, hogy bölcs dolog volt önt erre a posztra jelölni, és úgy várják, hogy konfliktusa lesz majd az a kormány, amelynek vezető tagja volt korábban Nagy-Britanniában, és az EU szélesebb kör érdekei közötti ütköző ponton lesz. Ezért kérem, hogy a potenciális konfliktus pontokat hogyan kívánja majd kezelni, hogy kicsit kevésbé drasztikusabb, mint a, a portfóliából kivett témák kapcsán tette, mint például a bankárok prémiát illetve. Hogyan kíván, elmúlt hat hónapban hogyan tárgyalt mindenről Cameronnal vagy Osbornal, és azokon az üléseken, amelyeken állami tisztviselők nem vettek részt. Én nem vagyok az a leszakadó északi csapatnak a tagja. Én szózbűnő éldegélek csendesen, és nem a kapcsolatban ezekkel a kifinomult, jó kapcsolatokat élvező emberekkel, akikre utalt, mint. Amikor az elmúlt hat mégis találkoztam velük, nos, erről nem vezetek naplót, de mint a felsőház elnöke, többször találkoztam persze naponta a miniszterelnökkel, ez volt a munkám, munkaköteles, munkaköri kötelességem, hetente egyszer volt a kabinetülés, úgyhogy nyilvánvalóan sokukkal találkoztam az elmúlt 18 hónapban a felsőház elnökeként. Ami a a voltak éppen egy kérdését illeti, hogy a függetlenségem miképpen biztosítható, és ezt rendkívül fontosnak tartom, csak azt a választ tudom adni, amit már korábban adtam, és amit abban áll, hogy jogi, a szerződésből adódó jogi kötelezettségeim, morális kötelezettségem, amelyet az eskümben fogadtam meg, és a személyes életfelfogásom, hogy olyat ígérek, csak amit be tudok tartani, és tartom a szavamat. Nos, ha megerőstenek, akkor ebben a szellemben fogok minden pillanatban fogom betölteni ezt a posztot, és mindig a közös európai érdek mellett fogok, érdekében fog dolgozni, mint minden más biztos társam. Joggal várják majd ezt el tőlem, és számon is kérhetnek és, szerint, és biztos lehetnek a biztosokat hát van, hogy nem találnak rajtam kivetni valót. Patrick O'Freen, EFDD. Jó napot! Lord, e héten olvastam a cikkben, hogy a Linton Crosby tanácsadó megtiltott minden olyan biztosi kinevezést, amely parlamenti időközi választást kívánna meg. Ön szerint ez észszerűvé teszi, hogy önt mint nem megválasztott felsőházi tagot erre a posztra jelöljenek. Aztán egy mai kommentár azt mondta a sajthíradóban, hogy Európa azzal a kérdéssel szembesül, hogy egy olyan emberek államképviselő, aki nincs benne a bankunióban, miért kéne, hogy vezesse a banki uniót e kérdések megfelelően áldozata. Az ön elkötelezettsége az európai integráció szorosabb átétele mellett mennyire ö, hiteles, és válaszolná az előző kérdésemre, hogy van-e ilyen ütközés. Nem igazán értettem, hogy pontosan mire akar kiukadni, elnézését kérem. De ugye első kérdés, hogy vajon miért kaptam ezt az ajánlatot, miért, miért ajánlották ezt, a, hogy miért kaptam ezt az ajánlást, Erről a miniszterelnököt kell megkérdezze, aki jelölt. Biztos örömmel találkozik majd önnel, például meg Clactonban biztosan, szívesen. Ez egy kis helyi a időközi választásokra való utalás, brit belpolitika, elnézést. És szerintem úgy gondolta, hogy a kormányban szerzett tapasztalatom, mint nagy oktatási reformokat lefolytatott miniszter, illetve a felsőház elnökeként a kormány jogalkotási programja végrehajtóként, szakpolitika tanácsadóként olyan kombi, tudáskombinációt szereztem, ami hasznos lehet itt. Hogy miért mondtam igent a jelölésre? Most azért, mert úgy éreztem, hogy hozzá tudok járulni a magam szerény módján ahhoz, hogy megerősítsük azt az érvet, amely szerint nagy-Britannia az EU-ban kéne maradjon. Tudom, ebben mi nem értünk egyet. Hát épp ezért mondtam igent neki én. Ami pedig a munkához való hozzáállásmat illeti, meg az a többi ebből adódó feladatomat, ön bizonyal e politikai tőkét szeretne kovácsolni abból a gondolatból, hogy én nem fogok komolyan dolgozni az unió érdekében, amikor ez az, európai és a világ történelem fordulópontján vagyunk, hát én, én szeretnék, akarok így dolgozni, csak ennyit tudok mondani az ön kérdésére. Köszönöm, Nina Jill következik. Köszönöm szépen. Két gondolatot szeretnék most megemlíteni, amelyre egyébként esett már szó. Az egyik a too big to fail ezzel kapcsolatban ugye minden olyan jogszabály, amely az Európai Uniós bankok nagyságára, illetve komplex voltára utal, megemlítik ezekben a jogszabályokban azt, hogy ez mekkora probléma. 38 milliárdot költöttünk eddig bankszanálásra, és nem gondolkodik-e azon, hogy esetleg valamiféle adó bevételből kívánná ezt a helyzetet rendezni. És a második kérdésem pedig az, hogy tegye világossá, hányszor lehet egy adott terméket újra és újra becsomagolni, és hogyan lehet átalakítani, illetve nem átalakítani a hitelláncolat során. A too big to fail-lel kapcsolatban hangzik a válasz. Egyetértek azzal, hogy ez valóban nagyon fontos kérdés, és ezt mindig szem előtt kell tartanunk, és tovább kell lépnünk ebben a kérdésben. Bárné úr a bankunióval kapcsolatban nagyon sok és fontos lépést tett annak érdekében, hogy biztonságosabb legyen a bankrendszer, de tudjuk azt is, hogy itt vannak a nagy bankok, a hatalmas nagy bankok, amelyeknek egyes esetekben bizonyos országok GDP-nél is nagyobb az össz mérleg főösszege, és ezért a struktúrált reform az új javaslatok értelmében prioritásként kell tekintenünk erre a témára, valamint tovább kell vinnünk a pénzügyi stabilitási testületnek a működését annak érdekében, hogy ezen bankok rendelkezzenek megfelelő tőkével. Ezt meg fogjuk tehát tenni, ezt nyomon fogjuk követni, és ugyanakkor továbbra is figyelmesnek kell lennünk abban, hogy vannak-e más olyan területek, ahol túl nagy intézmények vannak a piacon, és ahol további lépésekre van szükség. Ami pedig az értékpapírosítást illeti, ahogyan már ezt korábban is elmondtam, Biztos, hogy ezt meg lehet valahogy tenni, de ugyanakkor önöknek is igaza van, nagy a kihívás, hiszen túl komplex a helyzet, és én az átláthatóság, egyszerűség és az érdekek mentén való keretek kialakítását említettem már, de természetesen további részletekbe belemehetünk majd még. Burker Balz. Um, I speak in German. Ich freue mich. Németül fogok kérdezni. Örülök annak, hogy újra találkozunk ma is, és egyes dolgokat el tudunk mélyíteni egy kicsit. Két kérd, rövid kérdésem volna. Egyrészt az írásos válaszában megerősítette világos vállalását az arányosság elve mellett. Hogyan határoznám meg az arányosságot, mint alapelvet az Európai Bizottság javaslataiban? Tudná minket biztosítani, hogy delegált jogi aktusok tekintetében is az arányosság fog érvényesülni, és mint jövőbeli biztos az európai EUSMA, Európa és éva hatóságok, a hatóságok tekintetében is érvényesíteni a arányosságot. Másodszorban a magánnyugdíj ellátás tekintetében ő mit, hogyan látja a lehetőséget az idősek számára a részvények egyelőre nem jelentenek befektetési alternatívákat, vagy nem lehetségesek, mint jövőbeli biztos, hogyan látja ennek az ágazatnak az alakulását. Well, on, um... A nyugdíjakkal kapcsolatban ez egy rendkívül fontos terület. A már beterjesztett javaslatok e területen megfelelő figyelmet kell kapjanak minden meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne bátorodtan, hogy csak el a nyugdíj piacot. Fontos volna, hogy több befektetés érkezzen a nyugdíj alapokba, ezeket ösztönözzük, és a tőkepiaci unióban, és egy fogyasztóbarát szempontból is azt kell megvizsgáljuk, hogy a bankok hogy tudnak több terméket kifejleszteni, melyek rendelkezésre állnak határon átnyúló kínálatban, hogy az emberek időskorukra meg tudjanak takarítani, hiszen a demográfiai kihívás nyilvánvaló, a lehető legtöbb eszközzel kell ezt kezelni. Az arányosság ügyében lényegében én rendkívül fontosnak tartom, hogy ezt az elvet érvényesítsük, ezt többször elmondtuk, hogy például a kis pénzügyi szereplőket ne büntessük túlzott terhekkel, olykor egyes szabályok segíthetik a KKV-kat, hiszen hozzáférhet tőkepiacra, és befektetőket szerezhet oly módon, ahogy egyébként nem tehetné. Aztán azt is jelenti, hogy meg kell vizsgáljuk a prospektus irányelvet, tehát a tájékoztatás megfelelő legyen és arányos, a rezolúciós alapba való banki befizetések megte- leszabályozásakor is a nagy és kis bankok közötti egyensúlyt kell körültekintően meghatározni, és sorolhatnám a többi területet, ahol az arányosság elvének fontosságát még tovább erősíthetnénk, mindig mindenkor alkalmazva, és önökkel együtt lehetne ezeket a területeket számba venni. Köszönöm. Thank you, Case Wimborne. Thank you, Lord Hill. You Köszönöm szépen. Beszélt a too big to fail bankokról. Nos, erre szeretnék rákérdezni. Az elmúlt mandátumban foglalkoztunk egy olyan jogszabályal, ahol a G20-ak iránymutatását követtük a központi elszámolóházak kapcsán, és azt mondtuk, hogy esetleg a ccp esetében és egy ilyen kategóriát hozunk létre, ebben az irányban gondolkodik-e, és egy ilyen keretben védené-e az ügyfelek eszközeit. Nos, a válaszom már korábban Nina Gill nek adott válaszomban is említettem, hogy az egész túl nagy ahhoz, hogy kudarcot valljon kérdés, túlmutat a bankokon, és az ön által adott példa, a CCP-k példája pontosan ilyen. Ezt is meg kell vizsgálni, és az emér keretében hoztunk bizonyos lépéseket, melyeknek az volt a célja, hogy az ilyen jellegű kereskedelem biztonságosabb, stabilabb, de valóban oda kell figyelni arra, hogy a kockázat hol összpontosul. Bizonyos lépéseket tehetünk ebbe az irányba. A rövid válasz a kérdésére az lenne, és talán ez a legjobb válasz, hogy szándékomban áll az új év elején egy javaslatot megfogalmazni, amely a nem bankok mentésére vonatkozik, és ide tartoznak a CCP-k, ez prioritás a jelenleg ismert kockázatok fényében. Természetesen a pénzügyi stabilitás megőrzésével, az adófizetők védelmének biztosításával fog ez történni, tehát ami az eszközökre vonatkozik, a kérdésében erre egyértelmű választ most nem tudok adni, hiszen túlságosan korán lenne erre reagálni, e azt elmondani, hogy hogyan kell majd eljárnunk. Hatástanulmányokra van szükség, és az biztos, hogy az előkészületű munkálatokra szükség van, és ezek után majd egy javaslattal térhetek vissza önökhöz. Köszönöm, az utolsó hozzászóló Petri Jezek. Thank you. Well, having the privilege Köszönöm szépen. Megtiszteltetés számomra, hogy én kérdésem az utolsó, és ezzel lezárhatom a kérdéseket, ezért inkább általános jellegű lesz a kérdésem. Biztos jelölt úr, bár ugye az írásos válaszában erre nem utalt, ő, ön hobbi kertész, és hogyha ezt a tárcát kertként kezelni, akkor ön szerint mi annak a kulcsa, hogy ez virágozzon, milyen növényeket kíván legelőször ültetni, annak érdekében, hogy ez a kert gyönyörű legyen, és szépen virágozzon a következő öt esztendőben. Más szóval, mi az öt legfontosabb üzenet ön számára ebből a meghallgatásból, és ön hogyan látja a szakbizottságunk által megfogalmazott aggályokat, az ön által ö, lefedett területen, és amennyiben megkapja ezt a tárcát, hogyan fogja orvosolni ezeket? Válasz. Nos, azt hiszem, eh, hogy nem vagyok legjobb, a legjobb kertész, de nem most van a ideje annak, hogy magukat ültessünk. Most a meccésnek van az ideje, a csinosításnak és nem szeretném túlságosan messze vinni az analógiát, hogyha a szabályozást nézzük, az arányosság elvét, ugye amiről beszéltünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy megfelelő legyen az értékpapírosítás és a beruházások is virágozzanak, lehet, hogy bizonyos meccésre van szükség, ami azonban a virágzást illeti, tehát a jövőbe való tervezést, a legfontosabb terület Számomra a tőkepiaci unió, és úgy érzem, hogy ehhez korai ültetésre van szükség, megfelelő talajra, ahhoz, hogy ezek gyorsan tudjanak nőni, a KKV-kat nagyon fontosnak tartom azért, mert a növekedés motorja, ez az ágazat, ezen a területen sok tapasztalattal rendelkezem, és tudom, hogy a KKV-k előtt álló problémák gyakran, gyakran azért merülnek föl, mert a, a kormány vagy az üzlet úgy jár el, hogy egységesként tekinti az üzleti vállalkozásokat egyformáknak, a nagy üzleti vállalkozások a szabályozásokat néha kihasználják arra, hogy a piachoz való hozzáférést mások számára korlátozzák, erre oda kell figyelni. Aztán a harmadik terület, amelyet gyümölcsözni eh, szeretnék látni, ez a bankunió. Ami pedig engem élet, hogy milyen tanulságokat vontam le 5 másodpercben, Szerintem a szakbizottság számára a függetlenség a legfontosabb. Azt akarják tudni, hogy független leszek, ez újra és újra visszatért a beszélgetéseink során az elmúlt 6-7 hétben. Ennél többet nem tehetek, annyit tehetek, hogy a szándékomat nyíltan elmondom, és nagyon remélem, hogy ahogy az a kép, amit festettem, hogy öt év múlva itt ülünk, és megnézzük, hogy mit értünk el. Nos, remélem, hogy önök úgy érzik majd, hogy függetlenül végeztem a munkámat, őszintén integritásról téve tanúbizonyságot ennek a szakbizottságnak, illetve az egész Európai Uniónak az érdekeit szolgálva.